tájék ezt az ügyet, ez megengedhetetlen, még ha humor, vicces provokáció is volt, akkor is megengedhetetlen, ilyen durván válaszoljon hát Péter, Hans Péter Martin. Köszönöm szépen, megvizsgáljuk ezt a kérdést, és megvizsgáljuk, hogy mit lehet tenni a kérdésben. Folytassuk hát a napirend taglalását. A következő napirendi ponton pedig Leichtfried úr jelentése szerepel, a légi közlekedési biztonsági díjak vitája. Leichtfried úr kapja meg a szót, négyes percben ő a jelentéstevő. In the sphere the Köszönöm szépen a szót. Miről is van szó? a légi közlekedés biztonsága, illetve ennek díjai. Hát jelenleg az a helyzet, hogy mindenki azt tesz, amit akar, senki nem jár el helyesen, de mi fizetünk ezért. Hát azt gondolom, hogy ez valami olyasmi, ami elfogadhatatlan, és a jelentés tervezet abba az irányba mutat, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Mik a konkrétumok? Most előre bocsátanám, hogy szinte minden egyes esetben, és szeretnék is köszönetet mondani a kollégáknak, hogy nézzük meg, hogy mit szeretnénk mindannyian, hát ez a transzperencia, az átláthatóság. Ugye a transzparencia alatt azt értjük, hogy a jövőben legyen lehetőség arra, hogy minden utazó hozzáférjen az információhoz, annak kiderítésére, hogy mi várható az egyes légikikötőknél, hiszen nagyon sokszor még nem tudják, hogy milyen biztonsági ellenőrzésen kell áthaladni, és azt is meg kell érteniük az utasoknak, hogy az egyes légitársaságok mit írnak elő. Mert ugyanis itt is megvan az az aggályom, hogy tulajdonképpen úgy járnak el a légitársaságban, hogyan kívánnak. Egy dolog, ami nagyon fontos a következő. Egész Európában különböző rendszerek vannak érvényben, arra vonatkozóan, hogy kell finanszírozni ezeket a biztonsági rendszereket. Vannak, akik adókon keresztül teszik ezt, vannak, akik a fogyasztókon keresztül, és vannak, akik a kettőt valahol ötvözik. A mi megközelítésünk az volt, hogy ezeket a rendszereket lehessen megtartani. Senkinek nem akarjuk a tagállamok közül előírni, hogy hogy kell a biztonsági díjakat, illetékeket finanszírozni. Az a lényeg, hogy a végén aki fizet, az tudja, hogy miért fizet. A tekintetben is megoszlanak a vélemények, hogy mely repterek szerepeljenek, és melyek nem. De itt kiemelném, hogy itt nem érdemekről van szó, hanem a biztonság szavatolásáról, és ezért úgy döntöttünk, hogy minden üzleti célú forgalmat lebonyolító reptér legyen olyan reptér, amelyre kötelező a biztonsági előírás. A harmadik dolog, olyan helyzetbe manővereztük magunkat, hogy végre nagy az egyetétés a plenárison, azaz, hogy legyen változás. Tegyünk különbséget a biztonsági illetékek vonatkozásában akkor, hogyha az EU jogszabályrendszerén belül már szerepelnek, illetve azok között, amelyek ezen kívül, vagy ezen túlmutatnak a more stringent measures-re utalnék, a szigorúbb intézkedésekre. Azaz minden tagállam eljárhat a saját belátása szerint, de hogyha eltér a jogszabályoktól, akkor a tagállamoknak saját maguknak kell ezeket az intézkedéseket finanszírozniuk. Azaz, ez már óvatosságra int. Tehát anélkül, hogy valaki ellenőrizte volna egy-egy kiegészítő intézkedésnek a szükségességét, ne foganatosítson új intézkedéseket biztonsági vonatkozásában, hiszen ezután a a fogyasztót, az utazót terhelni. Nézzük meg most az átültetést, az alkalmazást. A biztonság tulajdonképpen egy állami feladat is. Az államnak kell elsősorban biztosítania, a biztonságot nem csak a légitársaságnak, azaz a biztonság továbbra is állami feladat, és ezért államilag közpénzen kell finanszírozni. A módosítókat illetően elmondanám, rengeteg érkezett, háromat emelnék ki, ezek indokoltak, megfelelő alappal rendelkeznek, és a zöldektől érkezett módosítókra azt tudom mondani, hogy ezeket érdemes támogatni, nem azért, mert Lichtenberger asszony itt ül mellettem, hanem azért, mert a e, légi kikötőkön dolgozó tisztviselőknek az érdekeit, e, szociális érdekeit szolgálnák. Köszönöm szépen, kollégák, és köszönöm szépen azt is, hogy kicsit engedte, hogy tovább beszéljek, elnök asszony. Jó, most pedig Pibász biztos úr kap szót a bizottság nevében. Members of European Parliament. Igen, ah. Elnök asszony, tisztelt képviselőtársak. A repülés biztonságról folyó vita eredményeképpen született meg mindez. Ez nagyon fontos, a, hiszen 2001. szeptember 11-én a terrorista támadások következtében született, illetve a további célja az volt, hogy a repülés biztonságot javítsa. A bizottság szándéka az, hogy átlátható és diszkriminációmentes keretet teremtsen a, az európai repülés biztonsági díjtételek vonatkozásában. Ezt mindenképpen a repülőterek használóival folytatott konzultáció alapján kell megállapítani, és a költségekhez kell, hogy kapcsolódjanak. Szeretnék gratulálni a jelentésért, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéshez való hozzájárulásért is. Szerintem a bizottság céljainak megfelel. Üdvözlöm a bizottság javaslatát is ebből a szempontból. Csak két konkrétumot szeretnék hangsúlyozni. Ezek megfogalmazódnak a jelentésben is, először is. A jelentés valóság, valójában egy új elemet vezet be, ami fontos, de gyakorta vitatott kérdés, hogy kinek kell fizetnie a repülés biztonságáért. A bizottság javaslata ezzel a kérdéssel nem foglalkozott. És szinte minden tagállam azt hangsúlyozza, hogy nem tudja elkötelezni magát ebből a szempontból. Bár, akkor, bár elismerik, hogy a repülés biztonságának állami finanszírozását lehetővé kellene tenni. Ezért a tagállamnak kellene tudni dönteni erről, és aztán utána szubszidiaritás keretén belül foglalkozni ezzel a témával. A jelentésben megfogalmazottak értelmében, nem tudom, hogy mikor is kerül majd ez jóváhagyásra, holnap vagy valamikor máskor, a bizottság szeretné tudni azt, hogy a 32-es módosítőindítvány, amelynek értelmében a tagállamok sokkal szigorúbb intézkedéseket kellene finanszíroznia, intenzív vitát fog kiváltani majd a javasolt irányelv vonatkozásában a tanácson belül. Nyilván ezt az előadó is tudja. A második dolog az csak egy dolog tisztázását tenni lehetővé a hatástanulmány vonatkozásában a további biztonsági intézkedések keretén belül. Ez nyilván jogos intézkedés, de el szeretném mondani, hogy már vannak mechanizmusaink, és nem kellene túlzásba vinni őket. Harmadsorban Be kell vonni az ágazat képviselőit is minden javasolt intézkedés megfogalmazása során. Aztán az ellenőrzés alá ö, tartozó eljárás vonatkozásában, hogyha ugye vétó alá lehet venni mindezt, szerintem nem megfelelő. Köszönöm ezt a kiváló jelentést is. Várjuk a további munkát az előadóval és a parlamenttel is ebben a témával. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Hans Peter Martin úr, úgy látom, hogy szót kér. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek, hogy ismét a az 51-es cikke értelmében személyes megjegyzéssel szeretnék élni. Előbb korábban hozzám szólták, ez tipikus, kérem szépen. Ha az ember Ausztriában él, akkor van egy olyan csoport, amely a nemzetközi szabványok szerint szélső jobboldalinak tekinthetőek nagy gesztusokkal ér, gesztikulálnak, aztán nem csinálnak semmit. Nem bírják elviselni, hogy demokratikus választásokon kudarcot vallanak, hogy legyőzik őket. Aztán pedig minden kapcsolatot, készfogást elutasítanak. Aztán az ember feléjük int, aztán egy dolgot ismerünk fel, azt, ahol valóban van tapasztalatuk, a Hitlerféle Heil Hitler üdvözletet, azt meg tudják mutatni. De sajnálatosan nem sikerült az országomban eddig feldolgozni a múltat. Nem csak egy szélső jobboldali párt van, hanem nem sokára majd kettő lesz, és szeretném még egyszer világosan nyomatékosítani. Mi vagyunk a demokraták, ott ülnek a szélső jobboldalak, én örülök annak, hogy olyan frakciótagja vagyok, amelynek sikerült elérnie, hogy jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ebben a parlamentben nincsen szélső jobboldali frakció, remélem, hogy sosem lesz, hiszen a válasz több demokrácia, nem pedig több szélső jobboldaliság, emberellenesség, embergyűlölet, ezek az urak, akik már a pszichiátriába akartak engem elküldeni, mert nem bírtak elviselni, hogy demokratikus módon elvesztették a választásokat. Köszönöm szépen, ezt a vitát szívesen folytatnám ez ügyrendi kérdés, kérdezi az elnök asszony angolul. Sajnos nem halljuk. Kérem szépen, ha ügyrendi kérdés. Valahhoz fél percbe szeretnék kérdést föltenni. Um, es ist äh, zu einer persönlichen erklärung nach artikel 151 sind fragen mit der. A 151-es kérdésnél a kékkártyás hozzászólás nem fogadható el. Úgy látom, hogy ügyrendi kérdés van. Ügyrendi kérdésben. Tessék. Melyik cikkre kíván hivatkozni? Kérdezi az elnök asszony. Ez a hozzászólás, amely elfogadható, ez beavatkozik az adott témáról szóló vitába. Azt szeretném javasolni, hogy az ilyen dolgokat tegyék kontextusba, jelentések közé helyezünk ilyen vitákat. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Most pedig a vitát folytatjuk. A személyes megjegyzést azért engedtem meg, mert az ügyrendi kérvény az korábban Hans Péter Mártin úra vonatkozott, tehát erre reagált Hans Péter Mártin úr. Most még szeretném a vitát folytatni, teljes erőbedobással ennek a témának szenteljük magunkat az Európai Néppárt frakció nevében első hozzászólóként megkapja a szót Szaváda úr kettő percre. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök asszony, kedves kollégák, nagy köszönet illeti a jelentéstevőt, mert munkája valóban kiváló, és az együttműködés is kiváló volt, amikor együttműködtünk ezen a dokumentumon. Négy kérdésre kellett válaszolni először, és egy feladatot kellett kitűzni. A fő feladatunk az, hogy a fogyasztók jogait védjük meg, azokat a légiutasoknak a ö, jogait. Négy másik kérdést tettünk fel. Következők voltak. A következők voltak az áttekinthetőség, a transzparencia, melyek azok a csoportok, amelyek részt vehetnek ebben a folyamatban, és aztán az irányelv hatája mely repülőtereket lehet bevonni ebbe a hatáskörbe. Nagyon fontos, hogy a irányelv hatájában sajnos nem tudott a bizottság erre kérdése válaszolni. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, mert találtunk megoldást a pénzügyi aspektusokat illetően. Itt eh, egy nagyon is szigorú megközelítésről van szó. A tagállamoknak részt kell venniük a pénzügyi eh, támogatásban, a finanszírozásban, a menedzsmentben, és eh, ami a jogok meghatározását illeti a légi közlekedés biztonsága területén. Létrehoztunk egy közös álláspontot, és azt hiszem, hogy ez nagy kihívás a bizottság és a tanács számára. Úgy gondoljuk, hogy a mi álláspontunk annak ellenére, hogy én személyesen úgy gondolom, hogy mi, mint utasok, nekünk nem kellene hozzá hozzájárulnunk a biztonsági költségekhez, mert vannak ugye, mert más közlekedési eszközöknél nincs így, tehát a légiutasoknak nem kellene hozzájárulni saját biztonságuk finanszírozásához. El kell fogadnunk egy kompromisszumos álláspont, és úgy gondoljuk, hogy egy ilyen kompromisszum a bizottság rész rész kell legyen az S plusz, a szociális demokraták nevében El Kadrai úr. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, biztos úr, szeretnék köszönetet mondani az előadónak, kiváló munkát végzett. Köszönjük szépen, és köszönjük minden közreműködőnek. Talán emlékeznek rá, hogy a finanszírozás problémája nem új dolog, mert most már hosszú ideje küzdködünk ezzel egészen azóta, hogy 2001-ben a terrortámadásokra sor került biztonsági intézkedésekről már akkor szó volt. És kezdettől fogva az Európai Parlament a finanszírozásra helyezte a hangsúlyt. Azt mondtuk, hogy ez nagyon fontos, és pán-európai megoldásokra van szükség. Sajnos a tanács beásta magát, és nem tudtunk előrelépni. Erre szerettem volna emlékeztetni önöket. És a tanácsot arra hívnám fel, hogy ezeket a megállapodásokat tartsa tiszteletben különleges megállapodásra van szükség, és az együttműködésükre a támogatásukat kérném számos ügyben. Több szempontból szeretném erre a kérdésre fölhívni a figyelmet. Az egyik szempont az átláthatóság. Jelen pillanatban nem igazán tudjuk, hogy ki fogja fizetni a költségeket európai szinten. Szeretnénk megállapodásokat kötni vállalásokat elérni, és aztán azokat érvényesíteni. A biztonság, illetve a védelmi hozzájárulásokat kifejezetten arra célra kell fordítani, és fel kell pántlikázni. Ez lenne a lényeg. A második nagyon fontos elem, hogy szeretnénk megkülönböztetni a biztonsági intézkedéseket, amelyekről közösen megállapodásra kell jutni európai szinten, és az egyéb intézkedések között, amelyek kiegészítő tagállami intézkedések lehetnek. Az átláthatóság alapvető, ez az első. A második pedig világossá kell tenni, hogy a tagállamok kell, hogy vállalják ennek az ódiumát, és neki kell fizetniük a cekhet, hogy úgy fogalmazak. És európai szintű koordinációra van szükség a biztonsági intézkedések területén. Hogyha például a testátvilágító berendezésekről döntés születik, végül is a költséget a tagállamoknak kell fizetniük. Köszönöm. Májszen asszony kapja meg a szót az ALDE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Most uh, Hernész Plását asszony nevében is szólok, nem tudott itt lenni ma, az egészet ő tárgyalta meg a jelentést, tehát egyet meg vagyunk elégedve. Abból is látszik, hogy kiváló minőségű jelentésről van szó, hogy egyhangú szavazás hagyta jóvá a szakbizottságban ezt a jelentést. Uh, itt, mint a szobali kérdésnél is, arról van szó, hogy a fogyasztóvédelmi kérdést taglaljunk. A légiközlekedésben szeretnénk biztonságot tapasztalni a légiközlekedés területén, és szeretnénk, hogyha a fogyasztók tudnák, hogy mit és miért fizetnek. Beszéltünk arról, hogy a különböző tagállamokban eltérőek a rendszerek. Ezt nem szeretnénk általánosan megváltoztatni, nem akarunk senkire semmit ráerőltetni. Az átláthatóságot szeretnénk biztosítani, azt szeretnénk, ha a fogyasztó tájékozódna az ár struktúráról, hogy mi is van abban az árban, ez nem mindig adott jelenleg. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk tudni, hogy egy adott repülőjegy árából mennyi a biztonságra költött összeg, hogy valóban a biztonságra fordítják -e ezt a hányadot, és szeretnénk, ha garantálnák azt, hogy azt, amit a biztonságra kiadnak, azt valóban a biztonságra fordítják. Nem lenne jó, hogyha valaki ebből nyerészkedne, ebből a biztonsági költségvetési elemből. Itt van egy fontos kérdés, ami a egy eltérés, egy nézeteltérés van a parlament és a tagállamok között, és ez abból adódik, hogy ki fizeti ki a kiegészítő biztonsági intézkedéseket, amelyek túlmutatnak az Európában szokásos intézkedéseknél. A tagállamoknak kellene ezt a költséget felvállalniuk. Az a kérés, hogy a nemzeti biztonság a nemzetállamokra ruházható erre a költségek, mármint ez már el is hangzott a hozzászólásokból nyilvánvalóan annál a kérdésnél, hogy akarunk egy body szkennereket, tehát testátvilágító rendszereket, akarunk ilyet egész Európában, vagy nem, és kifizesse meg ezeket a kiegészítő biztonsági berendezéseket. Kérdés az, hogy ezek a plusz biztonsági intézkedések valóban biztonságot garantálnának-e. Azt hiszem, hogy átláthatóan kell alakítani ezeket. Köszönöm szépen, sajnos lejárt a hozzászólás idő. Faszra hogy nincs itt, most pedig eh, a Szabadság és Demokrácia Európája nevében Rosszbach asszonyok kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony. Most képzék el a következőt. Megérkezik a repülőtéren, nem repülő, de hatalmas város, mindenfajta létesítménnyel, biztonsági intézkedéssel, minden egy irányban halad, mindenből több van, minél egy, egyre több biztonsági berendezés van. Ugye nemrégiben volt egy repülő baleset, nyilvánvaló, hogy nagyon fontos a biztonság. De az EU egy kicsit kicsi ahhoz, hogy egyedül lépjen fel. Tehát éppen ezért valóban azzal kell foglalkoznunk, ami a többi országban is figyelembe veszek, ezek összefüggnek egymással. A légitársaságok és a légi utasok számára jó lenne, ha tudnák, hogy a szabályokban mi szerepel pontosan, milyen előirányzatok, milyen intézkedések. Tudni kell, hogy mit jelent ez az, egyes, az egyén utazó számára, mit jelentenek ezek a biztonsági intézkedések. Most pedig Grossul kapja meg kettő percre a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, köszönöm a többi frakciónak is. A közlekedési bizottságban érdekes vitát folytattunk le, de szerintem nagyon sok kompromisszumot kötöttünk a tanács érdekében, aki nem nagyon volt kompromisszumra kész, a múltban sem volt az. Amikor az alkalmazásról van szó, nos hát itt valóban a parlament eh, várja a bizton, bizottság támogatását. Fontos lenne, hogy ennek az intézkedésem adnak a hatája minden repülőtérre eh, vonatkozó, nem csak a földi kiszolgálókra, hanem másokra. 2-től 5 millió utast érintő intézkedés csomagról van szó. Szóval második dolog, ami nagyon fontos az utasok számára, akik az átláthatóságot kívánják, nos, ki fizet mit és miért és mennyit világosan, egyértelműen meg kell jelenjen a repülőterek és a légitársaságok esetében is. Szerintem ez nagyon fontos. A harmadik pont, ugye ezek a vitás kérdések, hogy ki fizet. A finanszírozásnál szerintem a közbiztonságot közpénzekből kell finanszírozni. Már kompromisszumot kötünk, amikor azt mondjuk, hogy bevonjuk a szubszidétás elvét, ez a nagy trükk ebben a házban, a bizottság és a tanács nem talál megoldást, akkor azt mondjuk, hogy ez itt kérem szépen a szubszidiaritás elve. De szerintem legalábbis azt, amit itt elkezdtünk, meg kellene valósítani, a szigorúbb intézkedéseket mindenképpen a közszférának kell finanszíroznia, a biztonsági díjakat és a biztonságot, úgy tetszik, ezek a biztonsági díjak emelkedtek, a biztonság értéke emelkedett. Nyilván gazdasági aspektusa is van ennek a kérdéskörnek. Időközben 30%-a a költségeknek biztonságra fordítódik. A biztonságról beszélünk, azt mondjuk, hogy aki ezt ma megfizeti, annak holnap ennek gazdasági következménye lehet. Ez három nagyon fontos pont. Remélem, hogy a mostani követelményeinknél, a tanácson, a bizottságnál pozitív eredményt érünk el és választ. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Tikao asszony, kettő percre. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, a javasolt jogszabály keretet kínál arra, hogy a légibiztonsági intézkedések finanszírozását diszkriminációmentesen biztosítsuk. Ez tagállami illetékességi körbe tartozik. Viszont nem szabad, hogy az utasok fizessék meg indirekt módon a jegy árával ennek az árát. Ezért külön értesíteni kell a biztonsági intézkedések költségeiről az utasokat, illetve hogy mennyit jelent ennek a költsége a jegyárában ezért harmonizálni kell a két irányelvet. A parlament több alkalommal leszögezte, hogy ebben az irányelvben a légiközlekedés biztonságának a költségeiről a repülőterek üzemeltetőinek kell gondoskodniuk a biztonsági intézkedések háttereként, ami ezeket a díjakat illeti. A tagállamok jogosultak szigorú biztonsági intézkedéseket foganatosítani, viszont akkor ennek a költséget is a tagállamok kell, hogy viseljék. A tagállamok nem szabad, hogy ezt áthárítsák a reptérüzemeltetőkön keresztül az utasokra. Itt Brüsszelben azzal találkozunk, hogy a reptéren véget nem érő sorok alakulnak ki. Az utasok igen hosszan kell, hogy sorba álljanak a biztonsági intézkedések miatt. Szeretném felhívni még a figyelmet a tiltott folyadékok felvitele kérdésére is. Bizonyos termékeket érint ez, és a brüsszeli reptéren például igen nehézkes az eljárás amely egyszerűen oda vezet, hogy elkobozzák a folyadékokat, illetve ezeket a termékeket és nem teszik lehetővé, hogy visszakapja ezeket. Köszönöm szépen, van Obermeyer úrhoz intéznek egy kék kártyás kérdést. Fogadja ezt a kérdést? Elfogadja? Obermeyer úr, öné a szó. korrigálnám, spontán felszólalásra van szó. Jó, néha a kék kártya egy kicsit kétértelmű, mondja az elnök asszony, akkor nem kérdés, hanem spontán felszólalás volt. Akkor folytatjuk a hozzászólók listáját, Páska úr kapja meg a szót egy percre. Vedenie poplatkov za bezpečnostnú ochranu vnieslo do trhu v leteckej doprave nový finančný náklad, Köszönöm. Ami a biztonsági díjakat illeti, nos, ez egy új tétel, ugyanakkor végső soron a felhasználók, az utasok fizetik ezt is. Tehát találni kell egy módot arra, hogy az idézőjelben vett hozzáadott értéke a biztosítási díjaknak, illetve a védelmi díjaknak ne legyen ürügy arra, hogy valakik már megint nyerészkednek, és még több pénzt tesznek zsebre. Ezek a Repülő és biztonsági díjak ténylegesen arra legyenek elköltve, hogy biztosítsák az utasok biztonságát átlátható módon olyan intézkedések formájában, amelyek aztán a jövőben enyhébbé válnak, illetve könnyebbé teszik az utazást. Ne pedig az legyen, hogy egyre nehezebbé teszik az utazást, és egyre drágábbá a repülőjegyeket és így gyakorlatilag újabb adókkal terhelik meg az utasokat. Emellett azt is el kell kerülnünk, hogy újabb irodákat és ügynökségeket állítsunk fel. Azt hiszem szépen, technikai problémák voltak, ez egy kicsit hosszabb volt ez a perc, de most megint működik az óra és reméljük, hogy minden a megadott időkereten belül fog mozogni. Most pedig Mölcer úr kapja meg kettő percre a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! Éppen a vulkán hamu kihatásai Európára, ugye tudjuk, hogy ebből adódóan több ezer járatot töröltek, nos ez felveti a repülésbiztonság kérdését. Heves vita alakul ki a költségekről, ki finanszírozza a természeti katasztrófáját kifizessen, ez a kérdés merül fel, és hogy mennyire indokoltak a repülőjáratok törlése, illetve a légtér lezárása. Arról kell dönteni, hogy a költségeket kik fizessék, tehát a terror ellenes biztonsági intézkedéseket az utasoknak kell -e megfizetniük az a kérdés. Ezek ugye állami feladatok is, a közbiztonság fenntartása állami feladat, nem lehet csak az állampolgárokra ráruházni. Ha a tagállamok a szigorú intézkedéseket maguk fizetik, ha nekik kell fizetniük, akkor lehet elkerülni azt, hogy itt különböző testszkennerek burjánoznak el, és boldog-boldogtalan különböző biztonságintézkedéseket vezet be. A terrorizmus elhárítása nevében nem biztos, hogy jó minden ilyet elfogadni. A vitát illetően Nos, azt, hogy nincs elég irányító személyzet, és ennek milyen hatása van a repülés biztonságra, a 90-es évek liberalizációja óta és az egységes európai légtér szabályozása óta a költségek úgy tűnik nem a biztonságot célozzák meg. Az irányítók sztrájkja úgymond azért került le a napirendről, mert közbe jött ez a vulkáni eredetű hamu. Nos, tehát ez nem oldja meg a problémát. Köszönöm szépen. Most pedig de Vérák asszony kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálni szeretnének Jörg Leichtfried előadó úrnak a kiváló szövegért, illetve az együttműködéshez. Támogatom a javaslat lényegét a finanszírozás tekintetében. A légiközlekedés biztonsága finanszírozása fontos. Több éve foglalkozik a szakbizottságunk ezzel a kérdéssel, és küzdünk annak érdekében, hogy szigorúbban körül, körvonalazzuk a tagállamoknak a kötelezettségét, és teljes mértékben támogatom az előadó szándékát. Az összes európai állampolgárt érintik ezek a költségek, nem csak az utasokat, és a tagállamok felelősségi köre, hogy a terrorizmus elleni intézkedéseket foganatosítsák. Tehát nem szabad kizárólag a a repülőgépek utasaira bízni ennek a költségének a finanszírozását. Hasonlóan a hajózás, illetve a kikötő biztonsági intézkedések finanszírozásához itt is a tagállamokra hárulnak a kiegészítő intézkedések. A 32-es módosító indítványt körömszakatáig védeni fogom, mert a közlekedési szakbizottság számára ez nagyon fontos, ott fogadtuk el. Ami pedig a diszkrimináció tilalmát és az átláthatóságot illeti a szövegben, én úgy gondolom, hogy a közlekedés biztonságára vonatkozó intézkedések európai szinten egyeztetése szorulnak, és egy egységes keretet kellene kialakítani. A spanyol, az olasz vagy a francia megoldás például a parlamenti szavazáshoz köti ezeket az intézkedéseket, és a jogszabályi szintre emelve független felügyelet alá helyezi ezt a területet. A 40-es módosító indítvány erre vonatkozik, és ezt is kérem, hogy támogassák. Köszönöm. Köszönöm szépen, a következő hozzászóló Ayala Zender a kettő percre señora presidenta a teljesen nyilvánvaló problémák ellenére láttuk hogy az egységes európai légtér hiánya, nevezetesen az, hogy nincsen egy egységes légtérhatóság, ez problémát okozhat Egyetértek egyébként az előadóval, kollégával, akinek egyébként gratulálok a munkájához, hogy ennek azért vannak bizonyos társadalmi vonatkozásai. És én azt gondolom, hogy ő bizonyos értékes általános megjegyzést eh, tesz, és aztán eh, túlságosan eh, messzire nyúló következtetéseket von le ezekből sajnálatos módon Nyilvánvalóan egyet lehet érteni az átláthatósággal, illetve azzal, hogy az utasok tudják, hogy miből tevődnek össze a díjak, de aztán van néhány olyan dolog, amely hiányzik. Teveira asszony is célzott erre, például nincsen olyasmi Eh, a szövegben, amely mondjuk a nemzeti parlamentek hatásköre alá vonja az ilyen díjaknak valamilyen módon történő szabályozását. Eh, vannak dolgok, amelyekben a tanácssal eh, nem értünk egyet, illetve az irányelvvel kapcsolatban, hiszen van egy bizonytalanság, hogy végül is ki fogja fizetni a védelmi biztonsági díjaknak a nagy részét E, na most, e, amikor persze arról beszélünk, hogy az állam fizeti, az is azt jelenti, hogy a polgárok fizetik természetesen. Mi az állampolgárok alkalmazottai vagyunk, ha úgy tetszik, tehát szeretnénk tisztázni ezeket a dolgokat. Köszönöm. Marinescu. Köszönöm szépen. Marinescu úr, kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Igaz, hogy a légi közlekedés a legbiztonságosabb közlekedési eszköz. Ezek az események, a légi közlekedési események nemzetközi kihatásokkal járnak. Tíz napja kitört az izlandi vulkán, és látjuk, hogy milyen következményei vannak. A biztonság, légi közlekedési biztonság láncolata, tehát a, a repülőterek, a repülőgépek, az utasok, a személyzet között kell legyen kommunikáció. Az utast az érdekli, hogy mikor és hogyan utazhat, milyen kényelemben. A biztonság nagyon-nagyon fontos. Talán nem érti meg az utas, hogy megéri a pénzt a biztonság. Talán nem tudja, hogy mi, tehát szerintem a 11-ének tragédiája talán fél, fél sem méri az átlag utas félreértés van az irányító torony és a pilóta között, vagy légkörében nem látható ö, ismeretlen eredetű események bekövetkezhetnek. Minden szabályt alkalmazni kell szó szerint. Egyetértek azzal, hogy szükségünk van rendkívüli intézkedéseket bizonyos esetekben. Ezek szerepelnek a jelentésben. Intézkedéseknek átláthatóknak kell lenniük. Az utasnak joga van tudnia, hogy mit miért fizet. Tudnia kell az igazságot sajnálatos módon, a kommunikáció, az átláthatóság, a légiközlekedés biztonság területén még sok kívánni valót hagy maga után. Nagyon fontos tehát, hogy a repülőterek, a légitársaságok tanúbizonságot tegyenek nagyobb átláthatóságról. Az utasnak is meg kell értenie, hogy az intézkedések, a biztonsági intézkedések a repülőgépen, a repülőtéren, akkor is a kényelmetlenek, mert nagyon-nagyon fontosak. És az ő érdeküket. Ulmerul kapja meg a szót kettő percet. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, hölgyem és uraim, kedves kollégák! Először is köszönöm szépen Leichtfried úrnak ezt a kiváló jelentést, amely nagyon is jó ötleteket tartalmaz a közlekedésnél. Végül is arról van szó, hogy fogyasztóvédelem, biztonság, koordináció, átláthatóság, minőségmenedzsment, ezeket erősítsük, de óva intek attól, hogy új hatóságot állítsunk fel, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. A szubszidiaritás a jelentésben pozitív elem, minden esetre meg kell őrizni. Számomra nagyon fontos az is, hogy szétválasszuk az adókat és a különböző illetékeket, díjakat, azokat a feladatokat, amelyek az állami szférához tartoznak, legyen szó terrorelhárításról vagy hasonló intézkedésekről, ezek a központi biztonsági intézkedések, ezek adópénzekből kell finanszírozásra kerüljenek, nem pedig az utasok fizetéséből. Ezen túl, tehát az alapbiztonsági intézkedéseken túl hozott intézkedéseket, most az állami szférához tartozó biztonsági intézkedéseket az állami szektornak kell finanszírozni, a technikai vagy a személyzeti szektorban, Persze az utasra is hárulhatnak díjak, azonban figyelemre méltó az, hogy a hatás tanulmányok során, amelyet a bizottság bemutatott, 0,1%-os összköltségnek 0,1%-át fordítják erre az intézkedés csomagra. Nem szabadna túl magasra tenni a mércét. Szerintem elfogadható kompromisszumot Németországgal közösen is létre tudunk hozni, amely országnak aggájai merültek fel a szubszidiaritás elve kapcsán. Örülök annak, hogy a végeredmény illeszkedik a mi javaslatunkhoz. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm, most pedig jön a spontán felszólalók. A Rojtova asszony kapja meg a szót egy percre. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Noha teljes mértékben támogatom ezt a javaslatot, mert eh, az átláthatóságát nagyban megnöveli ezeknek a díjaknak és költségeknek, ami jó a fogyasztóknak, az utasoknak. Mégis felvetődik bennem a kérdés, hogy miért nem akarjuk ezt eh, egy nagyobb mértékű harmonizációnak eh, kitenni. Egyes eh, egyes repülőterek domináns pozíciója engem aggaszt, mert olyan díjakat kérnek ott, amelyek nem magyarázhatók jobb biztonsági intézkedésekkel, vagy bármi észszerű dologgal. Két éve vezették be ezeket a szabályokat, az értékelés során sokkal bátrabban kellett volna eljárni, és a dia kiszámításánál egy egyszerű, kötelező számítási módot kellett volna bevezetni. Teljesen egyetértek azzal, hogy ne az utasok fizessék ki az olyan biztonsági berendezések árát, mint a testátvilágító berendezések, illetve mielőtt ezeket bevezetik, ezeknek az egészségügyi hatásait is vizsgálni kell. Másik dolog az, hogy hogyan is értelmezzük ezeket a díjakat, ezeket ne a reptér szabja ki, hanem a Ugyanakkor a repülő társaságoknál viszont előfordulhat az, hogy túlzott díjakkal számolnak. Köszönöm szépen. <coughs> Pászkóra következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lefid úrnak igaza van. A kiegészítő intézkedéseket a tagállamoknak kell finanszírozniuk, hiszen végül is az utasok, mint állampolgárok fizetnek már az általános biztonságokért. Az állam nem mondhatja az állampolgárainak, hogy azt kapjátok meg, amiért fizettek. Az állam kötelezettsége ezen túlmutatnak, mert az állam nem csak egy másik szolgáltató, amelyet csak a profit motivál. E, Emlékezzetek erre az egyszerű igazságra, mert ennek ellenére az utasok fizetik a kiegészítő biztonsági berendezéseket. Ezt nagyon is helyesen állapítja meg a jelentéstevő. Azonban nagyon sokszor a kiegészítő biztonsági intézkedések, amelyeket fizetnek az utasok, ezeket nem az államok, hanem a vállalkozók garantálják, amelyek figyelmen kívül hagyják az utasok jogait. Ezt kérem szépen, ennek véget követni. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Obermeier úr egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt követően, hogy a légi biztonsági díjakat különbözőképpen kezelik Európában, jó lenne, ha valami közös mércét hoznánk létre. A beszámítási alap az meghatározható, fontos azonban, hogy konkrét egy összefüggés legyen a magasabb biztonsági díjak és a valóban megvalósított szolgáltatások között. Nagyon fontos tehát meghatározni ezt az összefüggést, és meg kell mérni azt is, hogy mit fizetünk miért. Tehát mindenkinek meg kell értenie, hogy hogyan is alakul ki ez a biztonsági díjstruktúra. Ezeket világosan ki kell fejteni, hiszen itt van a transzparencia, az átláthatóság szabálya. Független felügyeleti szerveket kellene felállítani, amelyek hatékonyan tudnak fellépni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ennyi volt a spontán hozzászólók listája, most pedig a szót a bizottság kapja meg. P. biztos kapja meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, lenyűgöző volt a vita. A légi közlekedés biztonsága mindannyiunkat érint. Engem is sújtanak ezek a biztonsági korlátozások. Legutóbb például a sajtomat nem tudtam felvinni a járatra, mert nem engedték. Ugyanakkor a rendszer mindezektől az intézkedésektől javul, és még egy lépéssel tovább megyünk. Nyilvánvaló, hogy az intézkedéseknek költségei is vannak, és az átláthatóság is nagyon fontos. Az Európai Bizottság javaslata és a jelentés kiegészít és erősíti egymást. A kérdés az, hogy kivállalja a költségeket. Én úgy gondolom, hogy ez a megoldás a legjobb módszer, mert nem csak a tagállamok, illetve az utasok, hanem végül is az adófizetők összessége kell, hogy vállalják ezt. És persze nem könnyű erre jó megoldást találni. A szubszidiaritás keretében úgy merül fel a kérdés, hogy a mai légibiztonsági intézkedések rendszere mellett a parlament ugye még egy lépéssel tovább megy, és az egész kérdést általános összefüggésben vizsgálja. Én úgy gondolom, hogy nagyon tisztességes és jó a bizottsági javaslat, és remélem, hogy a parlament széles körben támogatja majd, és mellénk áll. Meglátjuk, hogy hová vezet mindez, de remélem, hogy megfelelő időben megfelelő támogatást kap a javaslat között. Köszönöm szépen, Pépász biztos úr, most pedig a jelentéstevő kapja meg a szót, testék Leitfried úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ennyi dicséret után kicsit zavarban vagyok, és épp ezért röviden fogom mondandómat, de ha megengedik, megrakadom az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak az jelentéstevőknek és árnyék előadóknak, Együttműködtünk, Feszeda eh, eh, Kolécsek úr, Lafans Perez, majdnem egy éven keresztül dolgoztunk ezen a jelentésen, így képzelem én el az európai politikát. Nem pedig néhány kolléga által bemutatott eh, vitaindító, veszekedős kis sóműsorokkal tűzdelt hozzászólásokra. Nos, a közlekedési bizottság egy nagyon békés bizottság, egy olyan bizottság, amely szakszerűen dolgozik, és ebben az értelemben jártunk el ezzel a törvényen, nagyon is elébe mentünk a tanácsnak, sőt, nagyon is pozitívan viszonyultunk hozzá. De attól óva intenék, és a tanácsot is attól óva inteném, hogy az alvó kutyákat felébressze. Ha az ember kompromisszum kész, akkor várnunk kell kompromisszumot a partnertől. Ha a tanács nem hajlandó az Európai Parlamenthez közeledni, akkor azt hiszem, ennek a bizottságnak a hozzáállás is meg fog változni. Nem az én véleményem egyedül, néhány kollégámtól azt hallottam, hogy a tanács nem hajlandó közeledni felénk a mi álláspontunkhoz, akkor mi is tudunk ám másként beszélni. És mi se fogunk önökhöz alkalmazkodni. Azt hiszem, hogy ez nem az egész ügyet szolgáló megatartás lenne. Éppen ezért felhívást szeretnék intézni a tagállamokhoz, az nem lehet. Ugye itt van a Lisszaboni szerződés. Minden félnek el kell mozdulnia, mert ha nem, akkor azt mondjuk, hogy come on, let's swift again. Köszönöm szépen. A, ezt a vitát ezzel lezárom. A szavazás a következő plenáris ülésen lesz Brüsszelben. Nos pedig rátérünk a következő napi rendi pontra,